Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák. Az egészségügy területén a rákbetegség a legnagyobb kihívás Európában. Az a tervezet, amely a rák elleni harcot irányozza elő, komoly ambíciót kell, hogy mutasson, és több tényezőt kell figyelembe vegye. Európa kell, hogy az új technológiák a kutatás területén élet, élen az intelligens, a mesterséges intelligencia kihasználásával, és az epidemikus tényezők és környezeti tényezők figyelmevételével. Ám a terv nem csak egy technikai terv kell legyen, innovatív terv. Nem sokat ér tudnék mindez, hogyha nem a beteg áll a középpontjában mindennek, és ez azt jelenti, hogy megfizethető gyógyszereket kell biztosítsunk mindenki számára, és nem lehet kétsebességes egészségügyellátást megengedni és a prevencióban való különbségeket le kell küzdeni a tagállamok között. A prevencióra nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk, és jól tudjuk, hogy az egészséges táplálkozás és életmód a legjobb európai életforma és a legjobb prevenció. A beteg középpontba helyezése azt is jelenti, hogy külön gondolunk hogy a gyermekekre is, azok a gyermekek, akik a rákkal kell szemben nézzenek, egzisztenciális kérdéseket kell feltegyenek, és fontos, hogy a gyermekkoruk a lehetőség szerint gondtalanul teljen, akkor is, a betegek. Ezért kell fellépnünk az Európai Parlamentben, ezek az európai értékek. A szolidaritás, a kiállás egymás mellett, azok mellett, akik megszenvedik ezt a betegséget. Köszönöm a következő hozzászóló egy percben, Sáldemóza asszony. Köszönöm, elnök asszony. A rák elleni küzdelem az egyik legfontosabb küzdelem jelenleg az egészségügyben. Európa szerte a kórházakban az orvosok, a betegek, az ápolónők és a hozzátartozók minden nap küzdenek a rák ellen, és segítik azokat a betegeket, akik már befejezték a kezelésüket. Ez rendkívül fontos, és európai szinten is többet kell ezért tennünk. Ehhez pedig több pénz kell a kutatásba is, illetve többet kell szánni a megelőzésre, gondolok itt különösen az európai szintre, ahol gondoskodhatunk arról, hogy a rákeltő anyagoknak való kitettség csökken. Betilthatjuk a káros anyagokat, és sokkal jobban teljesíthetünk abban is, hogy egymás tapasztalataiból tanuljunk. Egyre többen élik túl a rákbetegséget, és ezért az is fontos, hogy hogyan lehet a rák után visszatérni a normál kerékvágásba, és így tudunk nagyot előrelépni a rák elleni küzdelemben. Köszönjük szépen a következő hozzászóló egy percben, Banting asszony. Köszönöm, elnök asszony. Mitől olyan veszélyes a rák? Mi teszi ezt ilyen összetett betegségé? Az egy csoportba tartozó daganatok nagyon másfélék lehetnek, többféle merrák létezik, de mindegyiket merráknak hívjuk. A rák sokszor fiatal életeket is követel, és 90%-ban gyógyítható lenne, például a merrák, de más ráktípusok automatikusan halálos ítéletet jelentenek. A genetikai instabilitás azt is jelenti, hogy a daganatok átalakulnak, és így ellenállóvá válhatnak olyan kezelésekkel szemben, amelyek korábban beváltak. A rák esetek egyharmadát mégis meg lehetne gyógyítani, tehát többet kell tennünk. A genomkutatás például lehetővé teszi a tumormutáció felismerését, az epigenetikai kutatások pedig lehetővé teszik, hogy mélyebben betekintsünk a DNS mögé, és olyan kritikus információkkal szolgáljunk az orvosok számára, mint hogy milyen környezeti faktorok is játszanak itt szerepet, ahogy az itt már korábban elhangzott. Meg kell ragadnunk a kutatások adta lehetőségeket, például a big data vagy a mesterséges intelligencia. Tehát azt kérem Ursula von der Leyen-től, hogy tegye prioritássá a rákellenes küzdelmet a következő Európai Bizottság programjában, és a tudományos kutatást ugyanannyira, mint az orvosi területet. Köszönöm szépen. Köszönjük a következő hozzászóló egy percben Tardino asszony. Grazie. Köszönöm szépen. A rák egyre több európai országban az egyes számú halálok kezd lenni. Évente 43 ezer új eset van Olaszországban. A kutatásnak köszönhetően sok mindent elértünk, de a prevenció még mindig a leghatékonyabb gyógymód. Von der Leyen asszony programját meghallgattuk, most várjuk a tetteket. Nagyon fontos, hogy a különböző kiválósági hálózatok közötti kapcsolatot tudjuk javítani, a diagnózis felállítást kell javítani, illetve a multidisziplináris kezelésre is oda kell figyelni. Nagyon fontos a tagállamok közötti koordináció, hiszen túlságosan nagyok a különbségek tagállamok között szűrésben és a kezeléshez való hozzáféréshez is, illetve egy-egy országon belül régiók között is vannak különbségek. Meg kell nézni azt, hogy miből ered a betegség. Gila Melácia és Piloni ipari területeken, Szicíliában sokkal nagyobb a megbetegedések száma. Tehát nyilván környezeti problémával van szó, megról van szó, ezt, ezeket a problémákat meg kell oldani. Nagyon fontos, hogy ne csak prevencióra és tájékoztatásra figyeljünk, hanem figyeljünk arra, hogy a pszichés segítségnyújtást is tudjunk adni a rászorulóknak, a betegeknek. Humánusabb kezelésben kell részesíteni a betegeket. Köszönöm. Köszönöm. Egy percre Tomasics asszony következik. Köszönöm szépen. A rákelni harc folyamatos pénzügyi beruházásokat is igényel. Nem csak az egészségügyben konkrétan, hanem a kutatásban, oktatásban is. Egyes európai országok, a Horvátországot is, egyre nehezebben tudják fenntartani a lépést a fejlettebb országgal. A, a kutatás hogy az ellátás, a gyógyszerek ára egyre drágább, egyre magasabb, és ott, ahol nem elég magas az életszínvonal, egyre kevésbé hozzáférhetőek ezek az, az ellátás. Horvátország a tizedik helyen áll Európában a, a halálozás tekintetében, és csak Magyarországon rosszabb, szomszédos Magyarországon rosszabb az arány. Horvátországban sokkal magasabb a halálozási arány, mint az európai ö, átlag, és az Egyesült Államokban még jobb az arány. Tehát ezek a adatok világosan beszélnek, több beruházásra van szükség, ö, komolyabb vállalkozói részvétel, a magánszféra bevonása is szükséges ahhoz, hogy kiegészítsük a közszektor erőfeszítéseit. Köszönöm. Másfél percben Kalan Esztella asszony. Köszönöm, elnök asszony. A legutóbbi adatok szerint 2019-ben 1,4 millió embert fog majd megölni rákos betegség. Szükségünk van egy nagy európai tervre, hogy megerősítsük és megosszuk egymással a tudományos és innovációs eredményeket. Harmonizálni szükséges a közegészségügyi intézkedéseket, mert fontos, hogy hatékonyan dolgozzunk, és a kutatást és a rák ellenes harcot folytassuk. Itt elhangzott az orvosi eh, ellátás és a gyógyszerek eh, ellátásának akadozása egyes országokban. Az olyan súlyos betegségek esetében, mint eh, a rák, ezeket a hiányokat elemezni kell és meg kell oldani. Harmonizálni kell a szabályozást európai szinten, és meg kell könnyíteni a tagállamok közötti gyógyszerszállítást. Az európai polgárok számára garantálni kell az átláthatóságot a kezelés elérhetősége szempontjából az egész Európai Unióban. Garantálnunk kell a, a laboratóriumok és a vállalkozások számára a biztos környezetet egész Európában. De ezeknek a szereplőknek is a közértek mentén kell munkálkodniuk. A, hat, a gyógyszerek 60%-át Európán kívül Kínában vagy Indiában állítják elő, hogy a kevésbé szigorú szabályokat és az olcsó munkaerőt ki tudják használni. De ez súlyosbítja a, hiány, a gyógyszerhiányt, amennyiben nem felelnek meg a, annak az országnak a szabályainak, ahol ezeket a gyógyszereket használni akarják. Tehát fel kell lépnünk, és európai szintű válaszokat kell adnunk erre a problémára. Köszönöm. Köszönjük szépen. A következő hozzászóló egy percben Dáli asszony lesz. Köszönöm. A gyermekekre szeretnék koncentrálni a hozzászólásomban, mert ezek a leginkább szívszorító rákos megbetegedések. Ugyanakkor Európában a rák az a betegség, amely a leginkább a gyermekek halálát okozza. A pozitív eredmények ellenére még nem volt elegendő előrelépés, nem sikerült még elég jól kezelni a ritka betegségeket, és túl sok fiatal életet veszítünk el emiatt. Egy olyan Európai Unióban élünk, ahol jelentős az egyenlőtlenség az egyes tagállamok között, ami a legjobb hozzáférhető kezelést illeti és ez azt jelenti, hogy akár 20%-os különbség is lehet a túlélési ráták között az egyes uniós tagállamokban. Ezért van szükség egy összeurópai együttműködésre az egészségügyi kutatás és innováció területén. Egy uniós program a nemzetközi kutatási platformokat is megerősítheti, ami forradalmi átalakulásoknak ad teret. egy nemzeti szintű problémát is jobban lehet uniós szinten kezelni, és így érhetjük el azt, hogy több fiatal életet ne veszítsünk el. Köszönjük szépen, a következő hozzászóló egy percben Krá úr. Vielen Dank. Köszönöm szépen. A rák kérdése azért is személyesen érint, mert feleségemet 5 évvel ezelőtt rákbetegségben vesztettem el. Szerintem a teremben mindenkinek vannak hasonló történetei, és a rákkutatás sürgősségét illetően nincs kétség senkiben. Azban azok a kérdések, hogy a rák ezzel megoldható, hogy EU szinten programot indítunk, vagy nem inkább azt szolgálja, hogy a keretfeltételeket, a, nem inkább a kutatás és a gyógyszeripar keretfeltételeit kéne javítani. A jó akarat sokszor a jó ellensége. A kutatás megkönnyítése, az adókönnyítések, a decentralizált kutatás és vállalkozás szerintem könnyebbé tenné a működést. A régi és új tagállamok közötti várható életkor különbségét nem lehet bürokratikus munkával csökkenteni, hanem csak úgy, hogy megakadályozzuk, hogy oly sok fiatal orvos menjenek kelet európába Nyugat-Európába. Tehát vannak alternatívái a még inkább központosított programoknak, bármilyen jó akarat is e mögött, ám a rákutatás sürgőségének fényében szeretnék arra is utalni, hogy a központi projekteknek bizony vannak alternatívái a gyógyszer és egészségkutatásban. Köszönöm szépen, másfél percben Mázsilisz képviselője a szó. Köszönöm. Elnök asszony, a betegség és az élet elvesztésének fenyegetése mellett fel kell tenni a kérdést, miért történik mindez. Az európai intézkedések miért még mindig elégtelenek. Az Európai Unió a rákkal szembeni cselekvését 1985-ben kezdte, azóta milliárdokat költöttünk a kutatásra, de nehéz értékelni, mérni ennek eredményét. Az Európai Unió célja az volt, hogy 15%-kal csökkentsük 2020-ig a rákbetegségek előfordulását. Sajnos nem sikerült elérni ezt. Rendszerelemzést kell végezni, az feltárandó, mi ennek az oka. Biztos vagyok abban, hogy a rákkelni a harc nagyon fontos politikai prioritása az Európai Bizottság választott elnökének, Ursula von Leyen asszonynak, és remélem, hogy a bizottság munkája azzal indul, hogy a korábbi erőfeszítések kritikus elemzését elvégzi, a környezeti tényezők, egyéb kockázati tényezők, a hatékony szűrés és a korai diagnózis témájára helyezve a hangsúlyt. Remélem, hogy megfelelő cselekvéseket is kidolgoznak majd. A korai felfedezés és prevenciós programok kulcsfontosságúan fontosak, kulcsfontosságúak, és ehhez pedig egy harmonizált rák információs rendszer létrehozására van szükség. Köszönöm szépen, másfél percben a következő szóló McGuinness asszony. Thank you, President. Köszönöm, elnök úr. Először is, biztos úr, hadd köszönjem meg önnek szenvedélyes munkáját az egészség védés területén azok, akik, akik önnel dolgozhattak, pontosan tudják, hogy miről beszélek. Szomorú volt hallani, hogy a kollégák arról beszéltek, milyen személyes élményeik vannak a rákkal kapcsolatban. Szombaton a saját választókörzetembe fogok egy konferencián beszélni, amelyet egy rákkal kapcsolatos tájékoztató szervezet rendez. Ez a hatodik ilyen éves konferencia családoknak, érdeklődőknek a tájékoztatást, ez a ö, szervezet de nagyon fontos az is, hogy ez egy alapítvány, tehát pénzgyűjtésről is folyik, a helyi kórházat támogatják, hogy a helyi kormány, meg, a helyi kórház meg tudja venni a szükséges eszközöket. Nos, a szűrés nagyon fontos, akár a méhnyaknyák, nyak, méhnyakrák szűrés, a, akár a merrák szűrés, ezt az összes tagállamban meg kell oldani. És az a jó az Európai Uniónak jóban, hogy össze tudjuk hasonlítani a tagállamokat, és fölfelé tudjuk a normákat tornázni. Szombaton a konferencia alkalmával ott lesz majd a szomszédom is, aki ennek a szervezetnek a szívelelke, ő orvos ebben a helyi kórházban. Nagyon fontos, hogy odafigyeljünk azokra is, akik ápolják és kezelik a rákosokat. Sokkal többet tesznek, mint amennyi a kötelezettségük, a kötelességük, figyeljünk rájuk is. Köszönöm szépen! Most pedig megadom a bizottságnak a szót a zárszóra. Andi Jukaitis úr következik. Köszönöm elnök asszony, tisztelt képviselők. Nagy érdeklődéssel hallgattam a vitát, és hálás vagyok az értékes hozzászólásokért és a támogatásért. Örömmel hallottam önök közül, olyan sokan mondták a szolidaritás, a méltányosság, igazságosság, társadalmi egyenlőség elveit. Ez nagyon fontos gyógyszerek, úgymond nagyon fontos ez mindegyünk számára, és az is tény, hogy a prevenció jobb, mint a gyógyítás. Többet tehetünk az EU szinten, ezt sokan elmondták, több pán-európai zászlót kéne látni, és látunk is ebben a teremben, mint nemzeti zászlót. Mert a szolidaritás, egység és a közös meg, egymás megértése a cél, nem az elkülönülés. Szeretném megköszönni Rész asszonynak és Megines asszonynak kedves szavaikat. Örömmel vettem részt ebben a munkában a gyermekgyógyszerellátásra vonatkozó rendeletek felülvizsgálatában, és 2020-ban szeretnénk új publikációval előállni. González úr az elektronikus cigarettáról beszélt, meg a vape-ről. Egy, az Egyesült Államokban is elindult a vita ezzel kapcsolatban, és erősebb szabályozást követelnek sokan az elektronikus cigaretták tárgyában. Most látható, a tudományos eredmények sora is világos, hogy ezek a termékek fenyegetik a polgárok egészségét. Dolgoznunk kell tehát ezen a fronton is. Az endokrin diszruptorok és rákkeltő anyagok témája is elhangzott. Az ezek mi fellépés része a megoldásnak, és a két eh, az egészségügyi és környezetvédelmi biztos jelölt ö, missziós levelében is szó esett erről, az új bizottság tehát nyilván beveti magát ebben a harcba. És végül még a Brexit párt is úgy tűnik belátja, milyen kárt okozhat a betegeknek az, ha nem tudjuk közösen összehangolva erőinket megharcolni ezt a harcot a betegség ellen. A Brexit tehát ebben a tekintetben feltétlenül káros ne hagyjuk a betegeket magukra, ne hagyjuk bizonytalanságban őket. Elhangzottak szavak az emlőrákról és az európai irányelvekről, meg a vonatkozó szolgáltatásokra vonatkozó európai kezdeményezésről. Ebben sok ajánlás van. És a kutatás, a génkutatás és háttérkutatás rendkívül fontos. Én magam is orvos vagyok, abszolút egyet tudok érteni azzal, ahogy egyébként el is mondtam a bevezető, bevezetőmben, egy millió genómon dolgozunk, és még többet kell tennünk ezen a téren. Európa elszánt, hogy az ENSZ fenntartó fejlesztési céljait hozzuk, és ez a kronikus betegségek való halálozás egyharmaddal való csökkentését is tartalmazza 2030-ig, beleértve a rákbetegséget is. Ezek a célok közösek minden európai tagállamban, és hatások, hatása vannak az egyének, a társadalom életére, és elhatárolt nemzeti kezdeményezésekkel nem lehet elérni ezeket a célokat. A rákbetegség összetettsége nagyon nagy kihívást jelent, nagyon sok olyan ritka rákbetegség van, ahol az adatok össze fűzése, közös keretbe rendezése nyilvánvaló eredményeket kínál. Szerintem jó irányba megyünk, és hiszek abban, hogy az Európai Unió a legjobb hely arra, hogy a legjobb gyakorlatokat, a tudást terjessze a tagállamok körében. Az, az EU új rákellenes terve, melyet van der Leyen biztos bizottsági elnök asszony is bejelentett, a következő nagy lépés abban az irányban, hogy, hogy legyőzzük a rákot Európában. Nincs kétségem afelől, hogy az Bizottság folytatja majd a rákelni harcot, a prevenció, a megelőzés és a gyógyítás eszközeit hangsúlyozva, ahogy tette ezt előző bizottság is. Nagyon sok hasonlóan gondolkodó barátot hallottunk Fontos, hogy folytassuk a munkát Európa szerte a betegek, családtagjaik érdekében. Ez méltó cél mindennyiunkhoz. Thank you. Thank you very much. Mr. Köszönjük szépen a biztos úrnak, most pedig szeretném megadni a szót a tanácsnak a záró hozzászóláshoz. Tupurainen miniszterasszony, öné a szó. Elnök asszony, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Hogy lezárjam ezt a vitát, szeretnék köszönetet mondani a nagyon időszerű és hasznos eszmecseréért a rák elleni küzdelemmel kapcsolatban. Ez egy, a rák egy tragédia egy ember számára, és a legjobb segítséget érdemli mindenki, akit ez a tragédia sújt az Európai Unió intézményeinek pedig minden hozzáférhető eszközt fel kell használnia. Hadd ismételjem el még egyszer, hogy a finn elnökség készen áll arra, hogy együttműködjön az Európai Parlamenttel a tudatosság növelésben, azt illetően, hogy mit jelent a rák Európa és az európaiak számára. Saját kezdeményezésünk volt a jól lét gazdasága, amely a rák elleni küzdelemben is részt vesz fontos az, hogy támogassuk a kutatást. És ebből a szempontból az az átmeneti megállapodás, mely szerint lesz egy rákkal foglalkozó része az Európai Horizont programnak, az egy nagy előrelépés, és ezt mi támogatjuk. Köszönöm ezt a nagyon fontos vitát, és köszönöm a részvételt. Köszönjük szépen, miniszterasszony, és a vitát ezzel lezárom. Következő napi rendi pontunk a tanács álláspontja a 2020-as költségvetéssel kapcsolatban. Ich warte noch einen Moment, bis die... Várok néhány pillanatot még, amíg a miniszterek helyet cserélnek. Dann gebe ich das... Akkor most megadom a szót a tanács képviseletében Tilikainen miniszternek. Madam President, honorable members, commissioner. Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos úr, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a tanács álláspontját is megismerhetetlen önökkel a 2020-as költségvetés tervezettel kapcsolatban. Először is hadd mondjam el az, hogy ezt a tanácsi állásfoglalást nagyon nagy többséggel fogadták el a tagállamok. Hosszasan vizsgáltuk az előzetes az előzetes adatokat, 167 milliárdos javaslattal tudunk élni jövő évre vonatkozóan, ez 0,6%-os emelkedés az előző költségvetéshez képest. Véleményünk szerint a évi költségvetés a folytonosságról szól. A következő év, a 2014-2020-as MFE utolsó éve, olyan év, amikor nagyon sok európai program végéhez ér. A, bizony, az, a tanács azt szeretné, hogyha a közös prioritásainkat sikerülne elérni, tehát meg tudnánk az európai gazdaságot erősíteni, versenyképesebbé tudná tenni, megfelelő finanszírozást kell adni a, külügy, a külső határaink megvédéséhez, illetve nagyon fontos, hogy a környezetvédelmi és klímaváltozással kapcsolatos kihívásokat is meg tudjuk oldani. Pontosan tudjuk, hogy mekkora felelősségünk, mint költségvetési hatóság több fronton kell Európának harcokat, csatákat megharcolnia, hogy megvédje a saját érdekeit. Az unión belül is vannak kihívások, például a Brexit tárgyalások, illetve a következő programozási időszakra prioritási kidolgozása is ide tartozik. Nagyon fontos az megfelelő intézményes átállás, ennek hatása lesz őszi munkánkra. Ebben a kontextusban nagyon fontos az, hogy a költségvetés nem csupán számokról szól. A költségvetés eszköz, meg megmutatja, hogy az EU-s szakpolitikák milyen irányba fognak majd haladni. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy európai hozzáadott értéket tudjunk nyújtani. Kézzelfogható eredmények kellenek a polgárainknak. Mint társjogalkotó, nagyon óvatosnak kell lennünk arra vonatkozóan, hogy az EU-s adófizetők pénzét hogyan költjük el. Éppen ezért a tanács nagyon óvatosan lépett fel, illetve nagyon fegyelmezette. Nos, úgy gondolom, hogy fel kell készülni arra, hogy lesznek még olyan kihívások is, illetve kockázatok is, amikre egyelőre, amikről egyelőre még nem tudunk. Hölgyeim és uraim, most részletesebben fejteném ki a tanács álláspontját. Ahogy a bizottság a 2010-es költségvetés tervezetet már bemutatta, ez 1,5 milliárd eurós csökkentés. Ez valójában azonban nem csökkentés jelent, hanem a 2019-es költségvetéshez képes történő növekedést csökkenteni, Ami a kifizetéseket illeti, itt nincsen nagy nincs semmiféle nagy csökkentésre vonatkozó javaslatunk a tanács. A versenyképesség, illetve a munkahely létrehozási programokat továbbra is támogatja, 24 milliárd euróról van szó, tehát ez egy emelkedés az idei évhez képest. Azon források, amelyeket gazdaságra, társadalmi és területi kohézióra fordítunk, 2,23%-kal nőnek jövőre, ez 58 milliárd eurót jelent. Migráció és biztonság témájában támogatjuk továbbra is a tagállamokat és EU-s intézkedéseket, és az EU-s intézkedéseket, amelyeket eddig már elkezdtünk, plusz finanszírozása Frontexnek több mint 30%-os lesz ez az, ez az emelkedés az idei adatokhoz képest, és 10.000 10 új határőrt szeretnénk a Frontexhez küldeni 2027-ig. Kihangsúlyoznám, hogy nagyon sok kulcsfontosságú program van az összes fejezetben. Ezeket elfogadtuk, elfogadta a bizottság már a költségvetés tervezetben. Az EGNOS, a Galileo és az Európai Műholdas Navigációs Rendszer, Európai, az Európai Védelmi és Ipari Program, Fejlesztési Program, nagy infrastruktúrális programok, az Iternikus és a Kopernikus, eh, az Erasmus Plus is ide tartozik, ezt mindannyian szeretjük, a LIFE program, környezetvédelmi területe, a polgári védelmi mechanizmus, illetve az Európai Ügyészi Hivatal felállítása eh, tartoznak ide például. Néhány külön témára is kitérnék először. A tanács a bizottság javaslatát nem fogadja el arra vonatkozóan, hogy a 15 por 3-as cikket aktiváljuk. A tanács tartalékba utal migrációs területre vonatkozó összegeket, annak érdekében, hogy a költségvetési hatóság a konkrét szükségletekhez alakíthassa az erre költött összegeket. Ami a közigazgatási költségeket illeti, a tanács megközelítése az óvatosság elvén alapul, és úgy járunk el, mint ahogy a tagállamok szolgálatai. Tehát minden egyes költségvetési sornál nagyon fontos az, nagyon fontos az, hogy az igényeknek megfelelően lépjünk fel. 55%-os csökkenés, 55%-os csökkenés van ebben a költségvetési sorban. Tavalyi hasonlóan arra kértük a bizottságot, hogy az ötös fejezetben a novemberi tárgyalásoknak megfelelően alakítsa a javaslatát. Végezetül, hadd mondjam ezt a elnök asszony, tisztelt biztos úr, hölgyeim és uraim, hogy hadd mondjam el azt, hogy a mai vita lesz a kezdete egy sor konstruktív eszmecserének, Célunk az, hogy egy értelmes, okos, kiegyensúlyozott kompromisszumhoz jussunk, a közös céljainkat kell megvalósítani, de prioritásokat kell kialakítani, és egyértelművé kell tenni azt, hogy mit szeretnénk Európától. Remélem, hogy az eredmény mindenki számára elfogadható lesz, és mi hamarabb meg, sikerül megállapodni. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, miniszter úr. Következőként Ötinger biztos úr kapja meg a szót. Tisztelt asszony, tisztelt miniszter úr, képviselők. A tanács álláspontja, a mai megbeszélés tárgya egy olyan menetrend, amely a mind a három intézmény felelősségét megköveteli, gondoskodva arról, hogy a 2020-as költségvetés ezekben a nehéz időkben novemberig elfogadásra kerülhessen, és a programok, projektek világosan alakulhassanak, az emberek pedig biztosak lehessenek abban, hogyan alakulnak majd ezek. Mi az Európai Bizottságban abból indulunk ki, hogy a kontinuitást meg kell őrizzünk, és a valószínű ö, utódom, Johannes Hahn biztos novembertől átvehesse ezt a feladatot. A normál, szokásos témák mellett vannak olyan nyílt fejlemények, és olyan szokatlan ügyek, mint a Brexit által megkövetelt feladatok. Ha a kilépés októberben történik, és nincs semmiféle szabályozása ennek, akkor a következő évben egy olyan költségvetési hézag adódik, amelyről kollégaként kell majd beszéljünk. Ám még abból indulok ki én, hogy az Egyesült Királyság a költségvetési keretek minden kötelezettségét és jogát 2020-ig a keret utolsó évét is beleértve elfogadja. Tehát ugyanakkor is gondolni kell, hogyha nem lesz megállapodás, Eh, vagy az Egyesült Királyság mert automatikusan kilép, anélkül, hogy meghosszabbítanák ezt az átmeneti időszakot, akkor kb. 11 milliárd euró fog hiányozni a következő költségvetésből. És az Európai Unió szemben bármely más szervezettel, vagy tagállammal, vagy régióval, önkormányzattal szemben nem tud hitelt felvenni. Tehát közösen kell valamiképpen majd ezt a hézagot bezárni, és az Európai Bizottság az egyeztetési fázis szakasz előtt októberben egy javaslatot fog kidolgozni. Erre vonatkozóan. Lehet, hogy ez úgy hangzik, hogy a 11 milliárdot átfogó megszorításokkal kell behozni, vagy befizetésekkel kell pótolni. Valószínűleg egy középút ö, alakul ki az elviselhető megszorítások között, amelyek nem okoznak még nagyon nagy károkat, és ö, kicsit magasabb befizetések között. Erre vonatkozóan folynak tehát a következő három héten tárgyalások. Fontos, hogy a tanács, a parlament és a bizottság is osszák a prioritásokat. Foglalkoztatás, a növekedés stabilizálása, a versenyképességünk erősítése, az innováció, azok a lehetséges intézkedések, amelyek a klímaváltozás elleni harcot célozzák európai szinten, a kibocsátás csökkentési célok, amelyek beruházásokat is jelentenek, és a belső és külső biztonságunk erősítése, ezek a prioritások. Néhány sikeres program esetében a tanács osztja a bizottság álláspontját. Az Erasmus Plus, a Copernicus és más infrastruktúrás projektek sorolhatók ide, az ipari fejlesztés projektje a védelmi, védelmi ipar területén. Itt a tanács javaslata és álláspontja jól tükrözi a bizottságét javaslatát. Ám egyes megszorításoknál aggályunkat kell kifejezzük, és ezt a tanácskozások során is kifejeztük, hogy milyen aggályokat, milyen károkat okozhat egyes megszorítások végrehajtása, és ezeket önökkel is meg kell beszéljük. Sok év óta már 3%-ról beszélünk, hogy, hogy a GDP 3%-át kutatása fejlesztése kell költeni. A Horizon 2020 csak része ennek a kutatási projektnek, ám nagyon fontos eleme, mert a digitális időszakban nagyon sok területen csak európai szinten lehet kutatni, és a 410 milliós ö, csökkentést e területen nem érzük indokolhatónak. És a tanács is nehezen lesz majd vállalni a nyilvánosság előtt, hisz konkrét példák vannak, e, szólnak ez ellen. A nano, mikrotechnológia, biotechnológia, lézertechnológia 20%-os e, megszorítás tárgya lenne, miközben Amerikában és Kínában már most is már most is le vagyunk maradva ezekkel az országokkal szemben. Okos itt megszorítani? Kérdezmény. Aztán a mesterség és intelligencia témájában a digitalizációs a gazdaság, európai gazdaság digitalizálásának technológiát illetően szintén jelentős csökkentéseket irányozni elő a tanács. Aztán 118 millióval kevesebb menne az európai kutatás tanácsra. 90 kutatási projekt egyszerűen eltűnne. Miközben már most is nagyon sok értelmes, észszerű kutatási projektet nem lehet társfinanszírozni a források korlátozottsága miatt úgy gondoljuk, hogy az egészségügyi kutatás sem lehet megszorítások tárgya. A digitális transfer átalakulása az ellátásnak, az egészségügyben való alkalmazása a mesterséges intelligenciának mind-mind ok arra, hogy jól forgassuk, a, a, minden egyes euró jól térül itt meg. Joint undertakings, tehát undertakingek forrásai 18%-kal csökkennek a, a vasútra való átállás, a, és egy sor egyéb közlekedési program is megszorítások tárgya. Ez pedig azt jelenti, hogy egyes projekteket, programokat egyszerűen be kell fejezni. És a következő hetekben erről nyíltan kell beszélni, mert minden projektnek van értelme, jobb európai szinten, mint 28 országban szétdarabolva ezeket a programokat vinni, Holott ez lenne az eredmény annak, hogyha követnénk a tanács javaslatait. A Connecting Europe, a határon infrastruktúra, 200 milliós megszorítás. Tehát egyes projektek el sem indulhatnak jövő évben. Például a Németország, Hollandia, Ausztria ö, által bekapcsolt ICO rendszer beindítása el kell tűjön. Aztán a vízi utakra vonatkozó projekt, ahol a francia belső belvízi utak, a német és belga, holland vízi utakkal kerülnének összekapcsolásra. Ez pedig hatalmas teherforgalmat vehetne le a közutakról. Aztán az Eastern Baltic Hub program, amely javítaná a kikötők kapcsolatát és közlekedési folyósokat nyitna meg. Ezek a projektek, ha nem kerülnek végrehajtásra, az bizony nem megtakarítás, csak elhalasztjuk ezeket az észszerű beruházásokat, semmi értelme ennek. Ezért a tanácsban minden egyes ilyen projektért harcolni fogok, és kérem a költségvetési hatóságot, a parlamentet, hogy ezeket az érveket hallgassák meg és kövessék. A CEP esetében is, mint elmondtuk, a versenyképesség és a környezetbarát közlekedés számára hasznos megoldások adódnak, ezért jó lenne és irányadó, hogyha jövőre indulhatnának ezek. Ugyanez érvényes azokra az intézkedésekre, amelyek a COSME területén a KKV-ket kedvezményeznék. Itt a megszorítások oda vezetnek, hogy Európában nagyon sok startup és kisvállalat nem lesz elérhető, és nem lehet támogatni őket. Aztán a 25 milliós csökkentés a határon átnyúló szervezet bűnözés elleni harcban, a terrorizmus elleni harcban, az internet bűnözés elleni harcban. Hát nagyon jó érveink vannak amellett, hogy ezeket a megszorításokat ne hajtsák végre, és az állampolgárok ebben mögöttünk állnak. Európa és a világ itt rubrikában soron 200 millió esik ki. 50 millió a hunterő segély soráról. Holott Európában nagyon komolyan vesszük a felelősségünket a szomszédos országokért és a világért. Többet kell tennünk az emberi méltóság megvédéséért ezekben a térségben. A Sahel, Magreb a Szaharától délre, ahol segíteni tudunk-e megszorítások révén Európa nagyok területen, nem lesz már partner az emberi méltóság megőrzésében, illetve a katasztrófa védelemben. Az ügynökségek sorában is javasoltak megszorításokat. A Frontex, az Európai Szakképzési Központ, az orvos, a, a gyógyszerügynökség, a menekültügyi ö, ügynökség szolgáltatásai romlanak majd a kevesebb forrás mellett. Ezekre is vissza kell térnünk majd a megbeszélések során. És annak ellenére, hogy nehéz időket élünk a Britannia kilépésével, meg kell tegyünk mindent annak érdekében, hogy azok a, ezek a rituálék ne jelentsenek túlzásokat, előbb-ugyutóbb megállapodásokra jusson, jussanak a felek, reményeink szerint, egy olyan konszultációs időszakot meghatározva, amely mindenkinek a hasznára van, a jó kormányzás, a jó költségvetés érdekében, és megmutatva azt az üzenetet hordozva, hogy Európa továbbra is működőképes, az állampolgárok bízhatnak benne. Köszönöm szépen, biztos úr! Most pedig jelentéstevők következnek, három-három percben. Kérem, tartsa mindenki be az idejét, Falmer asszony az első. Köszönöm szépen, elnök asszony! Biztos úr, üdvözlöm Önt, a miniszter urat, a tanács részéről. Az elején szeretném megköszönni árnyék előadómnak, előadómnak, akikkel intenzíven együtt tudtam működni, és akivel holnap is megjövő héten is a költségvetés témájában így fogunk dolgozni. Annak érdekében, hogy a parlament lehetőség szerint egységes választ tudjon adni a tanács döntésére, az Európai Parlament szempontjából értékelve. Szeretném megköszönni a biztos úrnak azt, hogy nem kell meg is mételnem egy az egyben azt, amit mondott, amit elmondott, az érvényes, lehet persze még sarkosabban fogalmazni. Nem csak hagyományos szereposztás ez, hogy mi a parlament még többet akarunk, a tanács meg kevesebbet, hanem látni hogy a tanács is meghatározott olyan jövő, jövőbeli témákat, amelyek, amelyek prioritást jelveznek ott is. Ám a tanács éppen saját álláspontjának ellenkező ellentetjétről döntött a pénzügyekben, a klímavédelem, a digitalizáció, a mesterség intelligencia kérdéseiben, a, a, a rák elleni harc, a súlyos betegségek elleni harc területén, hogyha súlypontokat akarunk itt elhelyezni, akkor nem lehet az a válasz, hogy közben a bizottság javaslatát, pénzügyi javaslatát csökkentjük. Épp ellenkezőleg támogatni kell a bizottság javaslatát. Ha azt látjuk, hogy kutatók, tudósok az 1A soron 15%-a ez az EU költségvetésnek. Ha itt 50%-os megszorítás csökkentés adódik, akkor nem érthető számomra, hogyan lehet komolyan venni azokat a prioritásokat, amelyeket a tanács maga határozott meg. Ha nem csak példa akarunk lenni, hanem meg akarjuk mutatni azt is, hogy munkahelyeket hozunk létre, és a munkahelyteremtést meg a klímaváltozási harcot össze tudjuk kapcsolni észszerű módon, a versenyképességet és a klíma változási harcot kutatással, fejlesztéssel, hogyha hangsúlyt akarunk helyezni erre, és válaszokat akarunk adni, miközben csak 0,6%-kal nőtt a teljes költségvetése ennek. Ez, hát végülis az infláció, sőt, annyi sem reál értékben csökkentés. Hát ez így nem jön ki innovációs kutatás tekintetében nominál növekedés van ugyan, de ha a projekteket vizsgáljuk, hát semmi új nem látható ezek között, és azok, akik nálunk projekteket nyújtanak be, még ezek kiváló, jól előkészített, nagyszerű, jól elemzett, értékelt projekteket, kiváló eredményt bizonyítványt kapnak, és mindeközben 90%-át el kell utasítsuk ezeknek, mert nincs rá elég pénz. Olyan területeken, mint a, jövő, a jövőbe területeken, mint a nanotechnológia, a biotechnológia, a legkülönféle rendkívül fontos területen. Sürgetően kérem önt, hogy ne hagyják, hogy jelentéstevőként csak mondjuk a magunkét, és aztán büszkék legyünk arra, hogy elmondtuk, anélkül, hogy tartalmi változást hoznánk, hanem inkább a biztos úrral együtt a lehető legtöbb területet ben hozzunk döntést, nem azért, mert makacsak vagyunk, hanem azért, mert az Európai Unióról jövőről van szó, és ez az Európai adott érték a klímaterületen, fejleszt jövőbeli technológiák, és itt többet akartunk, biztos úr is beszélt arról, hogy nem a, az igazgatásra kell óriási pénzeket költeni, itt lehet megszerítani, és rendben van, de ezek a témák ebben a témában nem beszélgethettünk. Egy, szeretnék olyan tagállamot látni, amely olyan körültekintően költ az adminisztratív kiadásokban, mint mi tesszük. És a bizottság is kiválóan teszi ezt. Kedves tanács, tárgyalnak velünk a tartalmakról, nem lehet utolsó éjszaka valahogy mindent összefércelni, ezért már előtte tárgyalunk le egymással. Köszönöm szépen jelentős tevőként Gardiata Tábár Rubiel asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, miniszter úr, biztos úr. Amikor elkezdtünk a mostani pénzügyi keretről beszélni, tehát amikor a legutóbbiről tárgyaltunk 2011-ben, akkor az egy teljesen más helyzet volt. A klímaváltozásról már beszéltünk, de még nem volt ennyire sürgető az ezzel kapcsolatos közvélemény. A menekült válság sem történt még meg, és a, azt sem tudtuk, hogy milyen hatással lesz majd a pénzügyi válság, illetve a Brexit sem volt még terítéken. Azóta tehát sok minden megváltozott, de fontos az ifjúsági garancia, amelyel a munkanélküliség ellen küzdünk, és fontos, hogy a klímaváltozás elleni küzdelemre fordítsuk a költségvetés 20%-át. És fontos az, hogy ígéretet tegyünk arra, hogy ezt 100%-ig végrehajtsuk, és nem csak a parlament, hanem a tanács és a bizottság részéről is. 2020-ra már csak az maradt, hogy teljesítsük azt, amit megígértünk. És ezt meg lehet tenni, hiszen még elég mozgásterünk van arra, hogy az ifjúsági garancia 2020-ra is a költségvetésben legyen. És ezt azért is meg tudjuk tenni, mert van még forrásunk arra, hogy növeljük az Erasmusra fordított összegeket. És ahogy ezt Öttinger biztos is részletezte, kiváló programjaink vannak, és több pénzre van szükség, hogy ezeket folytatni tudjuk és azokat az országokat is segíteni kell, amelyek még mindig fogadnak menekülteket. És ez nem csak egy lehetőség, hanem egy kötelesség. Legalább ezt a 20%-os összeget teljesíteni kell, és ez már most is késésben van. A 2020-as költségvetési tervnek tehát ezek a legfontosabb témái, és ez a következő pénzügyi keretre is átvezet majd minket ugyanis ha a szociális környezetvédelmi területen előrelépést akarunk végrehajtani, és hogyha nem akarjuk elveszteni a digitalizációban rejlő lehetőségeket, és hogyha méltányos elosztást szeretnénk, akkor azt most kell elkezdeni. Beszéltünk a rák elleni küzdelemről az imént, ott is mindenki több forrás szeretett volna, ezt is teljesítenünk kell. Von der Leyen asszony megválasztásakor beszéltünk a prioritásokról a következő évekre, és a 2020-as költségvetés döntő fontosságú lesz annak tekintetében, hogy a jó úton fogunk-e haladni. Az is fontos, hogy lesznek-e források mindezen politikák végrehajtására. A parlament és a tanács is szerepet játszik abban. Mint mindig a bizottság visszavágásokat, csökkentéseket szeretne. De a helyzet gyökeresen megváltozott, és ezek a visszavágások szembe mennek a vállalásokkal, az igényekkel, és még a jó pénzügyi kezeléssel is szembe mennek, hiszen szükséges forrásokat meg kell adni azoknak az intézményeknek, amelyek a szakpolitikákat megvalósítják, és azoknak is pénzt kell kapniuk, amelyek a polgárok érdekeit védik, például az Európai Bíróság vagy a számvevőszék. És a mostani hozzáállásunkkal nem csak az ígéreteinket nem fogjuk teljesíteni, hanem elszalasztjuk azt a lehetőséget is, hogy felkészítsük az Európai Uniót a világváltozásában betöltött vezető szerepére. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, most pedig Köcsötős Bizottság elnökeként Van Overtfeld úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim, bizottsági tanácsi képviselők. Ez év márciusában az előző parlament elfogadta a 2020-as irány, költségvetés sarokszámait, irány kereteit, és ebben a, meghatározták a hangsúlyokat, és ez abban is döntek, hogy az Európa jövő felé lesz a híd a 2020-as innovációba, feltartó fejlesztésbe beruházva, az államparak védelmébe való témákban ruházott van a költségvetés. A parlament az új költségvetés fontos szerepét jól látta, hiszen a 2020-as év a mostani program, periódus utolsó éve, és a 2020-as költségvetés tárgyalása egybeesik az új MFF tárgyalásával. Ez azt gondoljuk, hogy egy erős, felelős és jövőirányolt költségvetés 2020-ra fontos, és ebben mindenki egyet értett és a következő MFF bevezetését is megkönnyíti a parlament számára kulcsfontosságú tehát, hogy a rugalmasság eszközeit kihasználjuk, és az MFF, valamint a pénzügyi szabályozás eszközeit megfelelő rugalmasságot tudjuk alkalmazni. Ugyanakkor a Költségvetési Bizottság a 2020-as tanácsi véleményt megvitatta, és több aggályt fejezett ki a, költségvetési, a Parlament Költségvetési Bizottsága ezzel kapcsolatban. Éppen azért, mert a költségvetési év olyan fontos. Például a tanács az abszorciós kapacitásra és a végrehajtási képességre hivatkozva csökkenteni bizonyos programok költségvetését, holott mi úgy látjuk inkább, hogy önkényes fűnyíró elv alkalmazása ez a megszorításokban, hiszen hogy lehet azt mondani, hogy a Horizont kétszer 20 hogy a kozme megszorítás, kell, megszorítás tárgya kell legyen. Látni kell azt is, hogy a kétszerűzős költségvetés kurtítása a tanács részéről ellentmond annak, amit a finn elnökség prioritásként, prioritásként határozott meg, például a digitalizáció, innováció, technológiai fejlesztés, a klímapolitika integrálása a többi ágazatba, a digitális készségek javítása a fiatalok körében. Ezek a prioritások, amelyeket a finn elnökség határozott el, és amelyekben megszorításokat javasol a tanács. És az Európai Parlament és a tanács úgy tűnik, hogy kiváló alkalmat kell megragadjon most az együttműködésre a következő költségvetési tárgyalás előtt, és ez a következő MFF tárgyalás előtt, hogy új lendületet adjunk ennek én azt gondolom, hogy a minőségre kell koncentrálnia a két költségvetési hatóságnak és a bizottságnak, és ez azt is jelenti, hogy jobban meghallgatjuk egymást, és jobban megfogalmazzuk érveinket. Arra is figyelni kell, hogy a megkötött megegyezéseket ne értelmezzék másképpen az egyes felek, önkényesen akár. Végül pedig az intézmények egységes célok érdekében kell dolgozzanak, egy jó minőségű pénzügyi felelősségre épülő költségvetést létrehozni az európai állampolgárok jövője érdekében. Köszönöm szépen, most pedig a frakció képviselői következnek. Kérem, szigorúan fogom betartatni a hozzászólás időt, kérem értsék meg. A méltányosság érdekében teszem, Fernándes úré a szó először. 1 perc 30 másodperce van. Prezident Karu, komisszáris Köszönöm szépen, tisztelt elnökasszony, tisztelt biztos úr, tisztelt tanácsi képviselő úr, tisztelt kollégák! A 2020-as költségvetés ennek az MFF-nek, a 2014-2020-asnak az utolsó költségvetése. Így aztán jó lenne, hogyha mérleget vonnánk, és jó lenne, hogyha a tanács tanulna a múlt hibáiból, és megpróbálna azokat kijavítani. Ne feledjük, hogy az MFF-et a az MFF eh, esetében ugye minden részevő a tagállamok, a tanács, a parlament, a bizottság mindannyian egyet, egy, egyetértettek, de bizonyos célokat nem tudunk végrehajtani, például a szegénység eh, eltörlésére irányuló eh, célokat nem tudjuk meg nem tudjuk elérni. Mit tesz a tanács? Még megkurtítja jobban a különböző programokat, kutatás például, vagy a KKV-k segítése. Aztán olyan csökkentéseket is végre szeretne hajtani a tanács, ami fontos Európa versenyképessége szempontjából, vagy a kutatás, vagy a Horizont 2020 program. Itt is megszorításokat, csökkentéseket kér. A saját céljainak mond, ellen, mond ellent. Ne feledjük, hogy a tanácssal egyetemben közösen létrehoztunk jogszabályokat, amelyek ezeket előírják. 15.3-as cikk kimondja, hogy amit nem költöttek el, azt vissza lehet csorgatni a költségvetésbe, de a tanács ezt sem hagyja végre. Kérem szépen figyeljenek oda az MFF-re, például a szolidateresre, a migrációra, a versenyképességre. Ezek hihetetlen pénzbe kerülnek, miért nem figyelnek el oda? Herr Fernandes hat natürlich gesprochen für die EVP-Fraktion. Köszönjük szépen. Fernandes úr a néppárt nevében szólt hozzá, most pedig Láru Turó úr következik a szocialisták és demokraták nevében. Köszönöm elnök asszony, kedves barátaink! Hétfőn megkezdtük a munkánkat, mégpedig egy perc csenddel azokra emlékeztünk, akik Spanyolországban a drámai esőzése következtében eh, haláloztak el. A klímaváltozás minden évben több ezer eh, családot eh, tesztünk el és szakít szét. Nagyon meghatódtunk hétfőn, de ezen túl képesek vagyunk-e cselekedni is. Ha el akarjuk kerülni a klímaváltozás katasztrófáját, akkor jobb szigetelésre van szükség a házakon, meg kell változtatnunk a mezőgazdasági modelleket, és tömegközlekedéssel kell járnunk. Arra van szükség, hogy 1100 milliárd eurót fordítsunk erre, ezt meg kell valahol fognunk ezt a pénzt. A költségvetés jelenleg csak 0,6 milliárd euróval növelné a klímára fordított összegeket. 13 a kellene ezt növelni. Sajnos ez valójában egy csökkenést jelent. Az amazonasi esőerdő ég, semmit nem tudunk tenni. De a gyermekeink szombaton az utcára vonultak, és azt követelték tőlünk, hogy cselekedjünk. Az Európai Központi Bank bejelentette, hogy kész, kész 240 milliárd eurót fordítana erre, ezzel tudnánk szigetelni a házakat, és munkahelyeket is tudnánk teremteni. És azt is mindannyian tudjuk, hogy négy évvel az Európai Központi Bank által termelt 90, pénz 90%-a spekulációra lett fordítva. A teljes 240 milliárd eurót arra kellene fordítani, hogy átalakítsuk a mezőgazdaságot, átálljunk a megújuló energiaforrásokra, és más környezetvédelmi intézkedésekre. Ki tudja elmagyarázni a gyermekeinknek, hogy miért nem ezekre a célokra fordítjuk ezt a pénzt? Sosem hallott válságokat láthatunk, soha nem voltak még ilyen kiterjedt és ilyen mély válságok, és ezekre új megoldásokat kell találnunk. Ezért kell az ambícióinkat is fokozni. A szociáldemokrata frakció elutasítja a tanács által javasolt megszorításokat, ezekkel nem tudunk egyetérteni. Minden rendelkezésünkre álló eszközzel fokozni kell a fellépésünket. A fiatalok foglalkoztatása, a menekültek védelme és a klímaváltozás ellen. Ezekre a célokra nem fordul elég pénz. A szociáldemokrata frakció nem fogja megszavazni a jelenlegi költségvetést, ameddig nem kapunk garanciát a tanácstól és a bizottságtól arra, hogy nagyon gyorsan új forrásokat találnak. Nem elég azt mondani, hogy a klímaváltozásra figyelni